lépni, és az SND, az ECR, valamint a nem a függetlenek között köz, köréből is kaptam egy értesítést, mi szerint a delegáció összetétele változik. Erről megjelent egy módosítás és a kinevezések. Amennyiben az ülés végéig nem érkezik erre észrevétel, akkor azt